Ellenvetés, tehát akkor mandátumokat elfogadtuk. Szerjeszki képviselő a néppárt részéről Irán ügyében nyújtott be javaslatot, azonban illetve azt javaslatot kérte, hogy a ukrajna delegációból az irányba ülhessen át. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadjuk. A mai ülés jegyzőkönyvét